tagjaként Elizabeth Marin Csártyé asszony jelentkezését, ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Az illetékes magyar hatóságok kérték Deutsch Tamás képviselő úr mentelmi jogának felfüggesztését. A hatos hármas bekezdése alapján ezt a jogi bizottság hatáskörébe utalom ezt a kérdést. Magdalena Alvarez asszony arról tájékoztatott, hogy megválasztották az Európai